Buongiorno a tutti e a tutte, care colleghe e cari colleghi. Ha chiesto di parlare l'onorevole. Jó napot kívánok mindenkinek! Kedves kollégák, kérem szépen foglaljanak helyet, és hallgassuk meg Karim urat, mert övé a szó, ugyanis most még a szavazás előtt szót kért. Tehát megadom neki a szót. Karim úr, parancsoljon! Mr. President, in July last year, Per cortesia, Kérek szépen mindenkit, hogy legyen annyira udvarias, hogy meghallgassa Karim urat, és legyen csönd. Karim úr, legyen szíves, folytassa. Mike's not on. Mr. President, thank you. Köszönöm, elnök úr. Tavaly júliusban otthonomat az Egyesült Királyságban egy rasszista tömeg vette körül, fegyverekkel felszerelkezve, és erőszakos szándékaik voltak. A gyermekem és a feleségem rémülten figyelték az eseményeket bent a házban. 12 személyt most már elítéltek a bíróságon ezekért a cselekményekért. Szeretném megköszönni Buzek volt elnök úrnak, hogy elítélte ezt az incidenst, amíg még hivatalban volt, és Emin Boszkort kollégámnak is megköszönném a támogatást, illetve szeretném a képviselők hatalmas többségének a támogatását is megköszönni. A Lancashire megyei rendőrségnek is köszönöm, hogy védték a családomat, ezt tette lehetővé ez a rendőrségi védelem azt, hogy folytathassam a munkámat. Az ügyészségnek is köszönöm, hogy igazságot szolgáltattak a rasszistákkal szemben. Kedves kollégák, egészen a mai napig nem tudok a 9 éves lányomnak választ adni, hogy miért is történt mindez, ő néha még mindig felteszi nekem ezt a kérdést, és mégis ebben a házban ül egy képviselő, aki támogatásáról biztosította ezeket a rasszistákat. Azt mondhatom neki, hogy legyen egy valamiben bizonyos. Nem fogunk soha megrettenni és meghajolni az önök csőcseléke előtt. Egyesült erőinkkel fogunk szembenézni önök elő, e, önökkel, és nem csak ennek a háznak a nevében szólok ma, hanem minden helyesen gondolkodó Egyesült Királysági állampolgár és európai állampolgár nevében. Prego. Man... Köszönöm. Prego, parli per cortesia. Parancsoljon, mondja az elnök úr, legyen szíves, megkapta a szót. Man úr. Na Ukrajnie. Chodzi o sytuację pani... Köszönöm szépen. Ukrajnával kapcsolatban szeretnék felszólni. A korábbi miniszterelnök asszony, Timosenko asszonyáról szeretnék beszélni, és arról, hogy bolykotálni kívánják a 2012-es E, futballbajnokságot. Szeretném, hogyha ezt a témát megvitatnak a következő Strasburgi e, ülésen, akkor, amikor beszélünk az emberi jogi helyzetről Ukrajnában. De azt is szeretném önöknek elmondani, hogy utasítsuk el a bolykottat, bolykottot akkor, amikor szeretnénk elősegíteni az emberi Ukrajnában, hiszen az ellenzék Ukrajnában szeretné, hogyha ez a bajnokság valóban lezajlana Ukrajnában. Futballról van szó, és mindenképpen ezzel jelezhetnénk a támogatásunkat, és át kell adni mindenképpen a támogatásunkat a Timosenko asszonynak is. Hát igen, én is tudok focizni. Tessék! Bene. Care e cari... Rendben, kedves kolléginák és kollégák, hosszú lesz a szavazás, figyelmeztetek mindenkit, és Karim úrral szemben kifejezzük a szolidaritásunkat, együttérzésünket, a jó magam az egész ház és Schulz úr nevében is. Szeretném bejelenteni, hogy Albertini, Kolászka, Bobinska, Rinaldi, Sassoli, kollégák írásos nyilatkozatot nyújt